Um, Kollégák, foglaljanak helyet. Mr. Becker. Becker úr. Just Inkább az osztrákok üljenek le. Az már helyén való, akkor úgy. Köszönöm szépen. Örömmel üdvözlöm napirendünk első pontjaként Johanna Miki Leichner asszonyt, osztrák szövetségi belügyminisztert, mai ülésünkön. mecserét fogunk vele tartani, ez év szeptemberében Ausztria jelentős kezdeményezésre élt, válaszolva arra a lehetőség szerinti humanitárus veszélyhelyzetre, amelyek az Unióban adódhatnak. Save Lives. Um, nagyon nagy megtiszteltetésemre szorgál éppen azért, hogy uh, itt van velünk a szövetségi miniszter, és uh, a kezdeményezést bemutatja, és aztán a libe tagok általi feltett kérdésekre választ ad. Szeretnék arról is tájékoztatást adni, hogy lesz itt egy uh, nagyon fontos konferencia a szíri menekültek áthelyezésével kapcsolatban december 9-én Genfben. Ide további elkötelezettségre van szükség, hiszen hatalmas nagyok az igények a szíriai menekültek kapcsán, és köszönjük szépen, hogy ezt a témát itt most be fogja mutatni. A visszatelepítés témája egyre inkább időszerű, egy olyan kezdeményezést indított útjára, amely a visszatelepítés területén, ugye nekünk itt a parlamentben is vannak hatásköreink, és sokat foglalkoztunk a menedékes csomaggal is, tehát ezért nagyon örülök annak, hogy ön itt van, és a miniszteri tapasztalatairól be tud számolni tagállami szinten, és aztán természetesen itt fogunk arról is beszélni, hogy hogyan néz ki a helyzet Ausztriában, mi a saját tapasztalatainkról kívánunk majd beszámolni. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önt, és Öné a szó. Thanks. Nagyon szépen köszönöm az üdvözletet. Nagyon örülök annak, hogy itt a Libeszak bizottság előtt vendég lehetek. Nem csak nem szerintem fontos a parlament együttműködés, hanem európai szinten is. Az Európai Parlament képviselővel. Ezért örülök annak, hogy a Save Lives nevű osztrák kezdeményezést bemutathatom önöknek. Rendkívüli helyzetben vagyunk, ehhez pedig szakmai és gyors megoldások kellenek. Ezek akkor adódnak, hogyha a migrációs hullámokat fel tudjuk fogni Szíriában és a szomszédos országokban. Tehát ellátást kell biztosítani, és ha Észak-Afrikára nézzünk, ott is tízezrek várnak átkelésre. Ugyanakkor szembe kell néznünk azzal a problémával, hogy Európában a nemzeti menekültügyi rendszerek részben túlterheltek. Azért mondom, hogy részben, mert a 28 tagállamból 10 vállalja 90%-át az összes menekültügyi kérelemnek, menekültjogi kérelemnek. És a túlterhelt országok nem tudják optimálisan ellátni a menedékesek problémáit. Ezért két szinten van intézkedésre szükség, hogy orvosoljuk ezt a problémát. Egyrészt szükség van egy olyan kezdeményezésre, hogy továbbra is harcolni tudjunk az illegális bevándorlás ellen, és ezzel kapcsolatos az embercsempész bűnözés elleni harc, másrészt a menedékre szorulók, szoruló embereknek biztos és legális módot kell kínálni Európában. Ez a fő cél, ez a nagy cél, amelyet a Safe Life projekt kitűzött. Az nevezetesen, hogy a menekülteseket ott segítsük és fogadjuk, ahol vannak, és ne kelljen, ezáltal ne szorulnak rá az embercsempészekre. Ehhez tartozik az is, hogy szakmai, megbízható partnerekre van szükség, mint például az ENSZ menekültügyi főbiztossága egy összeurópai program keretében kell az Európai Uniónak fogadnia ezeket az embereket. Ez persze az is szükséges, hogy minden tagállam részt vegyen ebben és támogassa. Méltányos és kiegyensúlyozott kiosztási rendszerben. A szolidaritás szellemében, és éppen a szolidaritás, amely az egyik alapértéke az Európai Uniónak, és a, az összetartó ereje kell, hogy meghatározza ezt is. A menekült ügy, ügy problémái és az migrációs hullámok szétzúzhatják Európát akár, ha nem tudunk közös megoldást találni. Ezért kell olyan közösségi módszertan találni, mely révén konkrét segítséget tudunk nyújtani a segítségre szorulóknak. Mi a teendő? Először is egy kiegyensúlyozott felasztási rendszerre van szükség az Európai Unión belül. Igen, tudom, hogy ez a méltányos, igazságos kiasztási kulcs, ez még kidolgozásra szorul, és itt az EU külügyi szolgálata és más szervezetek segítsége is jól jöhet. Másodszorban a második lépés az kell legyen, hogy a menedékre, a segítségre szorulókat E, felosztási kult szerint osszuk fel, ugyanakkor az idő szorít, mert a konfliktus sújt a területeken nagyon kényes a helyzet, Észak-Afrikától egészen a közel-keletig. Ezért van szükség szakmai előkészítése is ugyan, de legfőképp gyors cselekvésre. Azt is tudom, hogy ez minden szint támogatására és kötelezettségvállalásra szükséget tart, tehát a tagállamok, az Európai Bizottság és az Európai Parlament támogatására is szükség van mindehez, és erre ezt kérem is. Éppen, mint politikailag felelős tisztviselő, nem nézhetjük öbbetett kézzel, hogy a, a csempészek a romlásba taszítják ezeket az embereket. Szemünk előtt vannak azok a képek, amelyekre gondolnunk kell, amikor az elmúlt hónapokban több ezer ember fulladt bele a földközi tengerbe. Tehát a csempész bűnözés ellen hatékonyan és határozottan fel kell lépni, és mindeközben legális, biztonságos utakat kell kínálni Európába a segítséges szorulóknak. A külső határokonról le kell venni a, a nyomást, és a rendszerről is tekevő nyomást azért, hogy a tényleg rászorulóknak tudjanak segíteni. Az osztrák javaslat, a Safe Life, Safe Lives konkrét intézkedő javaslatokat is tartalmaz, és örülök annak, hogy az új Dimitris biztossal, Dimitris Avrapulosszal, a bevándorlásügyi biztossal már megvitathatom a projektet, ez a javaslat, mint mondotta, minden tagállam részvételét megkívánja, és a segítségre szorulók az európai szorítás alapján, annak, annak garantálása mellett megfelelő kult szerinti felosztását irányozza elő a tagállamok között. És arra szerintem így a menedéket keresők nem kell, hogy kockázatos utakat keressenek a földközi tengeren keresztül, hanem biztonságos módon tudnak menekülni, illetve Európába jönni, és így elfogy a levegő a csempész szervezetek körül, így fel tudunk lép, lépni ellenük. Tehát szerintem, hogyha megtaláljuk azt a méltányos és igazságos felosztási kulcsot, amely szükséges ez akkor életet lehetünk ebbe a rendszerbe, amely szerintem rendkívül égetően szükséges. Köszönöm ezért, hogy a Libe Szakbizottság lehetséget biztosított arra, hogy a Safe Life projektet bemutathassam, és várom az eszmecserét, annál is inkább, mert minden szinten, tehát tagállami és európai szinten is szeretnénk megvitatni ezt a modellt, egy humánus és mindenki számára elfogadható jó megoldást kialakítva. Köszönöm. Thank you very much, Minister. Nagyon köszönöm, miniszter asszony. Nagyon jó volt a konkrét projektről is hallani, illetve arról is, hogy milyen jók a kapcsolataik ezen a területen, erőfeszítéseket tesznek. Azt hiszem, ez nagyon jó a bizottságnak is, úgyhogy köszönöm. Most a képviselőink következnek és az osztrák ö, képviselők először is. bekerül az első, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm azt is, hogy ez a tájékoztatási lehetőség megnyílt előttünk. És ez köszönet a, a, bizot, a szakbizottság elnökségének. Miniszterasszony, kedves Hani, köszönjük szépen ezt a nagy hatású kezdeményezést, amely megragadja az aggályok központját, a lényegét, amelyet mindannyian érzünk. Szolidaritásan kell fellépnünk, ám határozottan el kell utasítani és fel kell lépni a bűnözés ellen is egyúttal. Fontos, hogy mi európaiak válságos fejlemények közepette egységesek maradjunk. Ez a javaslat hatalmas súlyú ez irányban is, az egységesség fenntartásában, és a, a csempészek bűncselekménye elleni felelős, kemény fellépést is előrányozza, miközben vállalja a felelősséget az emberek védelméért. Ennyiben is példaértékű a javaslat. A kérdés, amit feltennék, ahhoz, hogy a szakbizottságban tovább vigyük ezt a témát, az fontos volna. A kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy ha abból indulunk ki, hogy ebben a projektben, a Save Lives-ban kialakul egy felosztási kulcs, és ez jelentős szerepet játszik, mennyiben indultunk ki abból, hogy a jövőbeli általános migrációs szabályozásban az illegális bevándorlás kezelésében ugyanez a felasztási kulcs úgy alakul, hogy akár gyorsan kvótákká is alakulhat majd. A szövetségi miniszter asszony ugyanakkor el tudja képzelni a Dublin rendszer további fejlesztését? Mert itt van a következő égető kérdés, harmadik kérdés. Hogy látja a miniszterasszony a tanácsban a projekt állását a mai tanácskozások fényében, és azért is fontos ezt tudni, mert reméljük, hogy a mi szakbizottságunk támogatja majd ezt a projektet, méghozzá a frakcióhatárok átnyúló módon, ezért volna fontos tudni, hogy áll a tanácsnál. Thank you, Mr. Becker. Um... Köszönöm, Becker úr. Weidenhauser úr következik parancsolja. Köszönöm, Claude. Miniszterasszony, én is szeretném megköszönni, hogy eljött. Én azokhoz tartozom, akik általában bírálják az ön, önök politikáját, és sokszor eltér a véleményünk. Az volt a benyomásom, hogy nyáron kicsit csúszott a szakvita, amikor a határok lezárásáról beszéltünk, meg felmerültek hasonló gondolatok. Szeretném biztosítani önt arról, hogy nagyon örülök az ön kezdeményezésnek, és nagyon pozitívnek tartom. Ezzel voltak éppen túlléptünk egy olyan ö, a téma elakadásán, amikor mindig egymásra mutogattak a politikai felek, és a másikat hibáztatták azért, hogy elakadt a folyamat. Ebből, mint a, ebből a zsákutcából, mint hogy kijutottunk volna ezzel, holott évek óta, évekig ott voltunk, és ezzel a kezdeményezéssel úgy érzem, egy-két nagyon fontos dolgot is felvetünk. Egyrészt ugye foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy nyilvánvalóan nem elfogadható, hogy csak akkor adhat le valaki menekült jogi kérelmet, ha elért fizikailag egy európai határt. Ezért kellnek, ne, vágnak neki a földközi tengernek például az emberek, és ezért adnak ezek a tragédiák. Tehát, hogy ezt az eljárást megváltoztassuk, ez nagyon fontos kiút lehet az előbb említett zsákutcából. Ma reggel intenzíven beszéltünk arról, milyen lehetőségek volnának arra, hogy ilyen pótlólagos beutazási lehetőségeket teremtsünk, amely eh, nem feltétlenül a, a, a határnál indul be, vagy indítható el, és el kéne gondolkoznunk arról, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztoságával együtt hogyan lehetne megszervezni hogy az Európai Unió követségein eh, lehetne ezt ellátni részben, az osztrák jogi helyzet módosításához kéne persze, módosításához, hogy a, a követségek tudjanak menekültügyi kérelmeket befogadni helyben. Tehát ezzel foglalkozni kell, ez egyik dolog. És még csak üdvözlöm, hogy egy új gondolkodásmódot vezet be ez a projekt. Ugyanakkor kísérleti jelleggel, majd ki kell próbálni, hogyan működnek, hogy működik ez jól. A másik kérdés a felosztási kulcs észszerű, hogy az Európai Unió bizonyos kulcsok szerint felosztja a terheket. Ma reggel erről is folyt vita, arról, hogyan lehet például a családegyesítéseket és más elemeket is figyelembe venni, ám az alap gondolat feltétlenül üdvözlendő, hogy arányosan osszuk fel a tagállamok között ezeket a terheket, és a kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy ön nem gondolja úgy, hogy erről is el kéne alapvetően gondolkodnunk, hogy a Dublini rendszer helyett valami újat találjunk ki. Nyilván egyébként a másikra ez nem megy, de az egyegi világos, hogy a Dublin rendszer nem igen működik, tehát amíg ezt fenntartja a rendszer, addig valahogy élni kell vele, de valószínűleg alapvető változásokra szorul. Tehát számunkra nagyon fontos, hogy ö, ö, megbeszéltük, és az, hogy ütköznek a véleményénk, hát ez egy választott demokráciában szerintem teljesen normális, és nem jelent itt gondot. Köszönöm szépen. Cecilia Wikström a következő hozzászóló parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon örülök, hogy itt van miniszterasszony, szeretném üdvözölni Önt. Köszönöm, hogy beszámolt erről a fontos kezdeményezésről. Mindig nagyon fontos számunkra, hogy meghallgassuk és megosszuk egymás között a legjobb gyakorlatokat, legyenek azok akár a tagállamoktól származóak, szakértőktől vagy más intézményektől. Nagyra értékelem, hogy rámutatott a migránsok reménytelen helyzetére, akik gyakorta csak azt választhatják, hogy emberkereskedők kezébe helyezik az életüket, úgyhogy fontos, hogy biztonságosan érkezzenek ide. Úgy tűnik, hogy a földközi tengeren nem találtunk még megoldást a halálos áldozatok elkerülésére, mert nagyon sokan csak ezen az úton juthatnak az EU-ba. Köszönöm a kezdeményezést osztrák részről. Egyetértek önnel, hogy az EU-nak és a tagállamoknak nagy a felelőssége a nemzetközi humanitárius erőfeszítések keretén belül. Üdvözlöm javaslatát, hogy vezessünk be közös letelepedési, letelepítési programot, az ENSZ menekültügyi főbiztosával. Egyetértek, ennek szolidaritáson kell alapulnia, és közös európai elkötelezettségről kell tanúbizonyságot tennie a letelepítésről. Ma csak kevés tagállam vesz ebben részt ugyanis, és vannak olyanok, akik csak száz szemét fogadnak évente ez egyszerűen semmi, még csak nem is csepp a tengerben, a globális kontextusban. Tényleg sokkal jobban is tudnánk teljesíteni, mint ahogy ma. Ugyanakkor a szolidaritást, a felelősség megosztást is növelni kell az európai tagállamok között. 2013-ban csak három tagállam fogadta be az összes menekült státuszt kérő 57%-át, úgyhogy van itt még nem kevés tennivaló. Úgyhogy ha valamilyen elosztási rendszert vagy rendszert vezetnénk be, a, nagyon fontos lenne, hogy ez minőségi adatokon alapuljon, mint például az ország GDP-je, lakossága, területe, de ami még fontosabb ennél is az, hogy komolyan véve az úgynevezett kvalitatív adatokat, mint például a családi kapcsolatok, az integrációs készségek, a nyelvtudás, stb. Ha ezeket nem vesszük figyelembe, mint kvalitatív adatokat, akkor szükségtelen nehézségekbe ütközünk. A kvótarendszernek egyébként egyensúlyra kellene törekednie a tagállamok között, anélkül, hogy köteleznénk a menekült jogot, jogot kérvényező, menekült státuszt kérvényező számára, hogy egy országba kelljen mennie. Ön szerint elképzelhető, hogy ez kötelező legyen, vagy pedig önkéntes? Mennyi rugalmasságot tud elképzelni azon a téren, hogy a kvalitatív adatokat figyelembe vegyék, de ugyanakkor kötelezővé téve a tagállamok számára, hogy vegyék ki a részüket ebből a felelősségvállalásból. Ez volt az első kérdésem, a második pedig az, hogy a tanács hogyan fogadja majd a többi tagállam, hogyan áll majd az ön javaslatához. És őszintén szólva, gyakorta itt a szakbizottságnál Szeretnénk, hogyha légyként hallgathatnánk, hogy ott a tanácsban mit is beszélnek, úgyhogy óriási a lehetőség az ön részéről, hogy a tanácsbeli tapasztalatait megoszhassa velünk. Harmadsorban, ön szerint a bizottság kész, vagy kész lesz talán ö, hamarosan, hogy kísérleti ö, projektet dolgozunk ki ezekben a kérdésekben? Ö, ha pedig igen, akkor vajon mikor? Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Cecília. Eh, Miniszterasszony, biztos vagyok benne, hogy lesz alkalom arra, hogy a kollégáiról beszámoljon a tanácsban, de hát ez csak vicc volt. Egy órával ezelőtt beszélt a német kollégájával például, úgyhogy van összehasonlítási alapja. De látom, hogy nagyon részletes kérdéseket eh, fogalmaznak meg önnek, úgyhogy ebből is láthatja, hogy mennyire komolyan veszük ezeket a témákat. Tom Csikovszki a következő parancsol. Danke sehr, Frau Minister äh, Leitner. Äh, Köszönöm, miniszterasszony. Köszönöm az elemzését és a kezdeményezését, amelyet ma bemutatott nekünk. De meg kell mondjam, nem azért vagyunk itt képviselőtársaimmal, hogy csak dicsérjük. Tehát a nacionalista pártok által és politikai csoportosulások nagy témaként ragadják meg Franciaországban és más országokban is a bevándorlás problémáját. A kvóták tehát vörös posztó jelentenek mindezen emberek számára, mindazok számára, akik az Európai Unió ellen vannak. Most csehre váltanék ezután, mert néhány kérdés szeretnék feltenni nyelvemem. De fontos volt számomra, hogy reagáljak hogy én mindig támogatom Ausztriát, és örülök annak, hogy Ausztriát tűzte napirendre ezt a témát. Jedna z otázek, která mě v této, eh, v této eh, souvislosti napadá, je pokud, eh, pokud imigranti nebo azylanti. Köszönöm szépen. Nos, ebből a szempontból talán az lenne jó, hogyha nem végig az egész eljárást kellene végignézni. A kérdés az, hogy mikor küldenék vissza őket. Ez a kérdés a cseh köztársaságban. Aztán a következő kérdés a kvóták kérdése. A cseh nincs különösebb gondja azzal, hogy befogadjon migránsokat, na de hogyan tovább? Az integrációs folyamat hogyan működik? Ott van a cseh nyelv Elnök úr, csak abból kiindulva, hogy hogyan ejtette ki a nevemet. Ez az egyik legnehezebb nyelv Európában. Nem nagyon találunk olyan migránsokat, akik néhány szót is beszélnének csehül. Úgyhogy itt óriási akadálya van az integrációnak a szlovákok, az ukránok talán könnyebben tudnak beilleszkedni nálunk, olyanok, akik szláv nyelvet beszélnek, de ha adottak a kvóta keretek, akkor eléggé nehezen tudom elképzelni azt, hogy hogyan tudnak beilleszkedni ezek az emberek. Jöjjön el velem egy napra, én voltam Burmán is, máshol is, hát egyszerűen nem tudnak az emberek teljes mértékben beilleszkedni, mert óriási nyelvi akadályai vannak ennek. Semmi köze a mi nyelvünknek az angolhoz vagy a némethez. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez óriási probléma. Tökéletesen igaza van. Aztán a másik probléma, ami felmerül, Talán önkéntes elvek alapján is megközelíthetnénk ezt a kérdést. Minden egyes állam dönthetne abban, hogy bizonyos menekült jogot kérőket befogad-e önkéntes alapon. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ma nem megoldás kvótákkal eljárni. A szicíliai kollégákat meghallgatták, akik korrigálták azokat a számokat, amelyekkel mi rendelkezünk itt az EU-n belül, mert rosszak voltak a statisztikai adatok. Arról volt szó, hogy több száz migránsról beszéltek, és közben csak néhány tucatról volt szó. Egyetlen hogyan finanszírozzuk mindezt? Csak néhány kérdést említettem meg, ami megfogalmazódott bennem. Szeretnék én is optimista lenni, mint a kollégák, de túl sok a kérdőjel bennem, és kevés a válasz. Is um, Stevens Helga. És most Stevens asszony következik, Helga. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem van. Ha jól értettem, a célja ennek a kezdeményezésnek abban áll, hogy végső is visszatelepítse ezeket az embereket. Ez azt jelenti, hogy teljesen egyetértek ezzel a céllal, hogy a menekülteket, azokat a személyeket, akiknek védelmre van szüksége, megadjuk ezt a védelmet. Ám a kérdés, hogy konkrétan hogyan akarjuk ezt elintézni, hogyan akarjuk ezt elérni. Teljesen normális az, hogy a Dublini szabályok szerint ez azt jelenti, hogy a kérelmet abban az országban kell feldolgozni, ahol az benyújtja a személy. Ám hogyha külföldről érkezik a kérelem, akkor hogyan osztják fel konkrétan, melyik tagállam kapja? Konkrétan milyenek, hogyan történik ez, és mi a szerepe az EAS szervezetnek, a külügyi szolgálatnak ebben a keretben? I think that closes the... Szerintem, kedves kollégák, ezzel lezárhatjuk a listát. Miniszter úr, készen áll? Sőt, hölgyem, készen áll? Nagyon sok érdekes kérdést kaptunk. Please, please go ahead. Ich bin äh, Ja, Elnézést. Természetesen készen állok reflektálni a kérdésekre. A nagy kihívás nem csak az általános koncepcióban van, hanem a részletekben is rejlik az, hogy milyen fokozatokban lehet ezt a meglehetősen vaskos projektet apránként végrehajtani. A képviselőasszony, a brit képviselőasszony arról beszélt, hogy kétségbejtő a menekidékesek helyzete, és ezt kell mindenek előtt szem előtt tartanunk akik nem ok nélkül menekülnek nyilván, hanem sokszor üldöztetés, erőszaktétel és halálfélelem elől menekülnek, vagy az hajtja őket. És éppen ezért az Európai Unión belül szolidaritásra épít ez a projekt, meg arra az együttműködésre, amelyet harmadik államokkal kell folytatnunk, a proaktív cselekvés útjára lépve, irányítva a migrációt, és a Safe Life projekt világosan különbséget tesz a legális és az illegális bevándorlás között. Ezzel kapcsolatban természetesen e projekt a külső határokon kell, hogy biztosítsa, határokat kell biztosítsa, és ezzel a rendszerrel logikusan következik, hogy visszatérítések is történnek. Kérdés, hogy pontosan hogyan működne ez. Hogy a, a felmerült a külképviseletek feladatköre ezzel kapcsolatban. Szerintem harmadik országok, harmadik országokban működnek profik, az ENSZ menekültügyi főbiztosságának kereté között, ott megvan a megfelelő szakértelem és szakemberek, akik el tudják dönteni, hogy valakinek tényleg, valaki tényleg meg kell védeni, vagy pedig nincs nem áll fönn ilyen szükséglet. És ha van a védelemre szorul valaki, akkor az adott kulcs szerint a 28 tagállam között feloszt, felosztás szerint valamelyikbe beléphet az illető. Tehát a 28, tehát az menedekültügyi eljárás az adott tagállamban kerül feldolgozásra, ahol befogadják adott esetben. Persze kell legyenek átmeneti megoldások is, hiszen vannak konkrétan olyanok is, akik, konkrétan, akik fizikailag belépnek Európába, és itt helyben nyújtják be a kérelmüket. Ám a szabály jövőben az kell legyen, hogy a kérelmek többsége harmadik országban kerüljön benyújtásra az ENSZ menekültügyi főbiztosságán keresztül, ott kell eldönteni, hogy ki az, aki jogosult a státuszra, és ki az, aki nem. És így lehetőségünk lesz arra, hogy legális biztonságot, és utakat kínáljunk a menekültek számára, hogy ne kelljen kockázatos útra vállalkozzanak, ne kelljen kockázatos módon menekülniük, és ne szolgáltassák ki magukat az embercsempészeknek. Ez tehát a teljes konstelláció, persze nyilván, hogy lesznek átmeneti fázisok, időszakok, amikor is pilotprojekteket lehet indítani, és önkénteseket lehet, be, lehet meghívni. Ha például a Csehországbeli képviselőre gondolok, ö, hazámmal szomszédos Csehország, sőt, szülőhelyem a cseh határnál van, úgyhogy jól ismerem az országot, szerintem kiváló helyzetű, és a statisztikára, nézek, Osztrák, Osztriában ezer lakosra két ö, ö, menekült él, még Csehországban 0,2 Görögországban ugyanúgy, mint Csehországban és Ausztriában vannak lehetőségek a befogadásra, és éppen ezért kérem, itt élet, meg életmentő projektekről van szó, ezért kell mindenki kivegye a részét, és indítson el pilot projektet, olyan ország is, amely eddig kevesebb háborús menekültet fogadott be. Aztán az integráció problémára is gondolnunk kell. Itt döntő fontosságú, hogy hogy pozitív módon kell támogatnunk az integráció folyamatát, hogy ez valóban meg is történjen. Hiszen nagyon sok ember ugyanakkor, aki ha a béke áll be hazájában, és mindannyian azt reméljük, hogy ez megtörténjen, akkor szívesen hazatérne. Ám nagyon sokan nyilván nálunk maradnának, például a szíriai háborúban menekültekre gondolok, és ilyenkor is szükséges az, hogy azok a háborús menekültek, akik nálunk maradnak, és elismert menekült jogi státuszt kapnak, akkor, akkor vállalják ki részüket a társadalom működéséből, és ehhez tartozik a nyelv megtanulása is. A döntő tényező itt azonban az, hogy intézkedéseket kínáljunk az integrációra, és ezeket, ezekkel élniük is kell. Idegen nyelv megtanulása mindig nagyon nehéz, meg vagyok győződve arról, hogy éppen a szíriai háborús menekültek, akik sokszor képzett emberek, és sok esetben több nyelvűek, szerintem gyorsan megtanulják a csenyelvet majd. Ma a biztos úrral fogok tárgyalni az egész össz-európai megoldásról és annak rendszeréről. Itt a gyújtópontjában dolognak az áll, hogy a kvóta rendszert kötelezővé kell tegyük mindenki számára, hiszen éppen most, amikor megállapodtunk arról, hogy közös menekült ugye rendszert kell létrehoznunk, és ha lett volna mindenki, már korábban ha működött volna és működne, akkor nem kellene a kötelező kvóták felé tovább lépnünk. Ám ez a helyzet, európai szinten azért vannak billent félre a, a dolog, mert tagállamokon belül is félre billentek a dolgok, például a keleti ö, tagállamok, meg a határmenti tagállamok nagyobb kódát vállaltak, vagy kaptak, míg a mások meg kisebbet. Tehát a szolidaritásról régóta beszélünk, és mint mondtam, súlyos egyensúlytalanságok vannak, néhány tagállam 90%-át kell fogadja és kezelje a bevándorlóknak. Hát végre egy olyan modellt állítunk fel, ahol egyensúlyban vannak a terhek, harmadik államokban intézik a befogadását a kérelmeknek az ENSZ menekültügyi főbiztoságának szakértőjé, és a pilot projektekben el lehetne indítani, ezt minél korábban, minden tagállamot meghívva, hogy a kvótának megfelelően vegyen részt ebben, potenciálnak megfelelően. Tehát nagyon nagy kihívás jelentenek azok a sürgető helyzetek, több ezer ember menekül a terror, az erőszak elől. Fontos, hogy közösen a szolidaritásról tanulbizonyságot tegyünk. Hogy a kulcsok konkrétan hogyan alakuljanak. Nyilván a lakosság száma, a gazdasági erő és egy sor komponens kerül majd számításba, kulcsok kiszámításakor, és meg kell találjuk a megfelelő megoldást. A döntő azonban szerintem az, hogy egy világos igent mondjunk erre a projektre, és ezzel lépjünk egyet előre, mert meg vagyok győződve arról, senkinek sem érdeke, hogy éppen Európa vajon kudarcot e fontos kihívással szemben. Európa nem vallhat kudarcot, ezért kell egy szakmailag magas szintű és mindenkelőtt gyors megoldást találni. Ezért kérem mindannyiukat, hogy ehhez járuljanak hozzá. Egy kérdésről elfeledkeztem, Dublin. Ha ez a rendszer, hogy működését felmérve, a folyamat végén akár le is mondhatunk Dublinról, ám akkor is kell egy átmeneti megoldás, ezért lehet, hogy kell Dublinnak egy kivezetési formát találni, tehát, hogyha működik már a kvótarendszer, amely a méltányosságról gondoskodik, és a tagállamok ezáltal vállalják felelősségüket, ezt követően igen, lehet, hogy le lehet mondani Dublinról úgy, ahogy van, hiszen hogyha a méltányos, igazságos kvóták rendszere működik, és ezt mindenki betartja, akkor Dublinra nem lesz szükség ám ez a folyamat végén lesz inkább, akkor, hogyha létrejön egy valóságos európai közösségi menekültügyi rendszer, és nem csak a papíron van ez, hanem a valóságban is működik. Erre szeretném udvariasan kérni önöket, hogy ebben segítsenek, és köszönöm, hogy itt a képviselők előtt beszámolhattam projektünkről. Ha valamit kívánhatnék, hát az az lenne, hogy, hogy a képviselőtársaikérben reklámozzák, ezt a modellt, ha meggyőztem önöket, mert fontos, hogy ez a pilot modell reális esélyt nyújtson, és akkor valóságban be tudjuk intenni a, a projekt egészét. Köszönöm szépen, miniszterasszony! Köszönjük a válaszokat a feltett kérdésekre. Látom, hogy itt <laughs> Csehül kaptam, cseh csatorna jön a fülembe. Ez lehet, hogy ez valamiféle isteni büntetés. Nem tudom. Mondja viccesen az elnök. Nagyon jó lenne, hogyha az Európai Unión belül jól működne a menedékes politika, menekültügy, és minél több minden megvalósulna, ami a tagállamok hatáskörébe tartozik. Fontos ez, látjuk, hogy a tagállamok tesznek valamit, és ez bennünket is segít, mert számunkra az implementáció a kulcsfontosságú probléma, úgyhogy a menekültek áttelepítése is erre egy nagyon jó példa volt. Éppen ezért az ön látogatása nem csak nagyon érdekes volt, de még ráadásul politikai agendák szempontjából is nagyon fontos időszakban érkezett, ugyanis minél több álláspontot hallunk, annál jobb. Úgy tűnik, hogy a munkánk nagy oroszlán részét mi már elvégeztük, de mégis itt az implementáción keresztül valósulnak meg az itteni szándékok. Az Európai Parlament továbbra is ezt a szerepet, ezt a katalizátor szerepet kívánja betölteni, úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy ellátogatott ide, kedves kollégák, köszönöm szépen, hogy eljöttek. If you need some further information, I can send you some information. Colleagues, we can, we can in fact move on to the next item. Everyone is here. Kedves kollégák, mivel mindenki itt van, akkor átérhetünk a következő napi rendi pontra. Colleagues, I do appreciate as well everyone is here. Well, the... Kedves kollégák, nagyon nagyra értékelem, hogy csütörtök délután itt vannak a kollégák, úgyhogy akkor átérhetünk a Frontex témára. Ha készek rá a kollégák. Okay. So colleagues, we can... Kedves kollégák, akkor áttérhetünk a napirendünk 20. pontjára, mert hát ugye mindenki szeretne normális időben hazamenni csütörtökön. Nos, ami a Frontex témát illeti, kedves kollégák, a Frontex igazgatójával kell eszmecserét folytatnunk, aki érkezik who's seamlessly approaching the és közelít akadálytalanul ide a pódiumhoz. Yeah. We won't keep you waiting there. on doing that. So colleagues, um, obviously there's a great interest in... Uh, Kedves kollégák, nyilván nagyon érdekel minket a Frontex, és tudom, hogy ez ugyan csütörtök délutáni napi rendi téma, nagyon örülök, hogy azért a képviselők itt vannak, azok, akik mindig itt vannak, megtesznek mindent tőlük telhetőt ennek érdekében, tényleg nagyra értékelem. November 26-án a bizottság javaslatára a Frontex Management testülete kiválasztotta jelöltek közül a jelenlevő igazgató urat. Nagyon örülünk, hogy ezt cserét folytathatunk vele ma. Ahogyan ez a pályázatban is megfogalmazásra került, talán egy nyilatkozatot kellene tennie az Európai Parlament illetékes szakbizottságai előtt, mielőtt még kinevezésére sor kerülne. És aztán az Európai Parlament véleményt alkot a kiválasztott jelöltről. Úgyhogy ma idáig jutottunk. Rigeri úr, akkor öné a szó, parancsoljon. Kérem, tartson egy rövid bevezetőt, és aztán a képviselők jönnek. Köszönöm szépen. Kedves parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Hatalmas megtiszteltetésemre szolgál az, hogy a Libe szakbizottság meghívott eszmecserére ide az Európai Parlamentre, azok után, hogy kineveztek a Frontex igazgatójának. Ezt a mai találkozót fontos lehetőségként látom arra vonatkozólag, hogy bemutatkozzak, és hogy most először találkozzak személyesen a LIBE szakbizottság tagjaival. Tudom, hogy az Európai Parlament, és különösen a Libe szakbizottság igen aktívak, a migrációs politika, határkezelés és bel- és igazságügyi politika terén. Az Európai Uniós vonatkozó jogszabályok megalkotásában fontos szerepe van a parlamentnek, és tudom azt is, hogy milyen kulcsfontosságú szerepet játszik az Európai Parlament a demokratikus ellenőrzési szereppel kapcsolatban. És így a jövőben, mint a Frontex igazgatója, szeretnék a Libe szakbizottság tagjaival gyümölcsöző együttműködést kialakítani. Szeretném magamat röviden bemutatni, még mielőtt a Frontex kihívásokról beszélnék. 18 éven keresztül dolgoztam Franciaországban a közszolgálatban, azután három éve az Európai Bizottságnál, és még két éven keresztül Kóreában diplomataként. Karrierem a műveleti és a stratégiai megközelítések kettősségét mutatja, az európai belügyi és nemzetközi tevékenységek szempontjából is eléggé kiegyensúlyozott. A francia belügyminisztériumban dolgoztam, Párizsban a fő igazgatóságon, ahol a Schengeni térségre vonatkozó, illetve Európai Uniós kérdésekkel foglalkoztam, bevándorlásmenedzsment, vízumpolitika Schengen, aztán prefektus helyettesként is dolgoztam, ami azt jelentette, hogy helyi szinten kellett alkalmaznom a nemzeti és európai jogszabályokat, és a helyi hatóságokat, rendvédelmi szerveket, beleértve a rendőrséget is magam alatt tudhattam. Különböző minisztériumokban dolgoztam, például Párizsban, a Honvédelmi Minisztériumban, és azon belül az Európai és Nemzetközi Jogi Szakosztályon, valamint a Külügyminisztériumban, vagy a Külügyminisztérium berkein belül koreai nagykövethelyettesként, és aztán nemzeti szakértőként a DG Justice and Home Affairs-hez, az Európai Bizottsághoz kerültem 2003-ban három évre. Aktív részét, részt vállaltam a külső határokra vonatkozó integrált EU-s megközelítés kialakításában. Ezt a Szevélyai Európai Tanácsülésen 2002-ben döntették el, és később a Frontex létrehozásában is oroszlán részen volt. Ez nagyon érdekes számomra, kimondottan az igazságügy és a belügyi kérdések Európai Uniós vetületei érdekelnek leginkább, és nagyon elkötelezett vagyok abban, hogy európai szinten vállaljak feladatokat a jövőre is. Ahogyan láthatják az önéletrajzomból is, a stratégiai perspektívát, megközelítést és a konkrét megvalósítását a másik oldalon szintén láttam ugyanannak a feladatnak. De a szakmai hátterem között szerepel egy másik gondolat is, amelyre szeretnénk most rámutatni, mert ez talán a Libe szakbizottság munkája szempontjából érdekes lehet. Hölgyeim és uraim, én tudom, hogy az önök szakbizottságának mennyire fontos az alapjogok betartatása és a jogállamiság. A legtöbb minőségemben szakmai karrierem során odafigyeltem én is ezekre a kérdésekre. Franciaországban például a legutolsó munkahelyemben civil szervezetekkel és nemzetközi szervezetekkel az alapjogok, illetve a menekültek jogai témájával is foglalkoztam. Ismerem a vonatkozó európai bírósági esetjogot is, és ezeket az elveket, az arányosság elvét kellett megvalósítanom, átültetnem a nemzeti jogban, főként a rendvédelmi szervekre vonatkozólag. Ezen kívül a Nemzetközi Büntetőjogi Bíróságokkal való együttműködésem, valamint a Honvédelmi Minisztériumban a nemzetközi humanitárius joggal foglalkozó Európai Uniós békefenntartó missziók is hatáskörömbe tartoztak. Teljes mértékben ismerem az Európai Unió alapjogi kartáját, ez a, kar, ez a karta Frontexre is vonatkozik, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy az ügynökség ezt megfelelőképpen alkalmazza és előmozdítsa. Ami a kihívásokat illeti a Frontex előtt a következő években. Hölgyeim és uraim, én először is szeretnék kitérni a Frontex misszióira, és arra, hogy én hogyan látom a Frontex szerepét. A Frontexet azért hozták létre, hogy a műveleti együttműködést segítse a tagállamok között, az Európai Unió külső határainak menedzsmentje, határkezelése céljából. Hosszú távú célként, műveleti és politikai célként is úgy látom, hogy a Frontexnek egy közös munkakultúrát kell elterjesztenie, illetve egy mélyen gyökerező gondolatot, hogy tulajdonképpen az összes Európai Uniós külső határokon dolgozó határőr ugyanazoknak az értékeknek az elő, a mentén kell, hogy dolgozzon. A szolidaritást kell segítse a Frontex azon tagállamok számára, akik a külső határokat biztosítják. A Frontex a szolidaritás mellett nem szabad, hogy olyan ügynökségként jelenjen meg, amely a tagállamok rész, a tagállamok válláról levesz minden nehézséget, terhet. Jelenleg úgy látom, hogy a Frontex a konvergenciát kell, hogy segítse a tagállamok határvédelmi szervei között, és az Európai Tanács kérte a bizottságot, illetve az ügynökséget arra, hogy valósítsa meg az európai közös határvédelmi rendszert. Ezen kívül én úgy látom, hogy a Frontex egy globális eszköz a migráció, illetve a mobilitás megvalósítása érdekében, és ilyen szempontból a harmadik országokkal való együttműködés is rendkívül fontos. Ezért, miután a Frontex egy szereplője az európai határvédelemnek, ezért a parlamenttel, a bizottsággal és az összes európai intézménnyel együttműködve kell, hogy végezzen munkáját. Más európai ügynökségek, mint például az Európai Menekültügyi Támogató Ügynökség, az Alapjogi Ügynökség, az Európol, a Szepol, valamint a Eurojust bevonásával. Hölgyeim és uraim, a legnagyobb kihívás a következőképpen foglalható össze. Politikai és működésbeli kihívások egyre mm, nagyobb igényeket támasztanak a bevándorlás terén, illetve a magas szintű belső biztonság garantálásában. Miért is ennyire látványos most ez a téma? Az Európai Unió külső határainak határőrei nem értékelhetőték nem értékelhetik kellőképpen alul, hogy milyen nagy nyomás helyezkedik a migráció szempontjából Európára, valamint demográfiai nyomásról is szó van, hiszen nagyon sokan a harmadik országból az Európai Unió külső határait akarják elérni. Éppen ezért a Frontex missziójánban kulcsfontosságú szerepet kell, hogy játszanak az alapjogok, és ennek meg kell jelennie a határőrök képzésében is. Az Európai Uniós tagállamok műveleti lépéseket kell, hogy tegyenek annak érdekében, hogy hatékonyabban jelenjenek meg az Európai Uniós jogszabályok, úgy, ahogyan az a Schengeni kódexben is tartalmaz, található. Meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Unió számára operatív szinten kell, hogy hozzáadott értéket képviseljen a Frontex. Ezt a nagyobb képet figyelembe véve aztán a Frontex munkáját különböző szintekre lebonthatjuk. Műveleti, pénzügyi, vagy pedig humán erőforrás kérdéseket vizsgálhatunk meg. Ami a műveleti operatív részt illeti, az Euró, a Frontexnek a stratégiai tervek között kell egyensúlyt teremtenie az Európai Unió különböző határai, tengeri, szárazföldi határok között meg kell találja az egyensúlyt. Nem szabad, hogy a légikötőket elfelejtse, amelyek szintén az illegális bevándorlásnak ki vannak téve, illetve főként az egész világból érkező biztonsági fenyegetéseknek. Azután meg kell találni az egyensúlyt a sürgős helyzetek, illetve a másik oldalon a kapacitásépítés, az Euroszúr, az oktatás között, amelyek hosszabb távú projektek. A Frontex ugyanakkor egy paradoxonnal is meg kell, hogy küzdjön. Ez egy műveleti ügynökség, de ugyanakkor a tagállamoktól függ. Ez azt jelenti, hogy a az ügynökségnek a tagállamokkal össze kell dolgoznia, eljárási szinten is, és az ügynökségnek kell megtalálnia a választ arra, hogy hogyan kívánja a gyors, reagálású, a gyors reagálást megvalósítani. Pénzügyi szempontból a Frontex egyre jobb reputációval bír, és az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament egyre nagyobb elvárásokat támaszt, de még a közvélemény is a Frontex szemben. Ez hatalmas nyomás az ügynökségem. A, az előkészítő évek után a az ügynökségnek most már belső lépéseket kell majd tennie annak érdekében, hogy az operatív költségek magasabbá váljanak, mint az administratív költségek. Ugyanakkor egy középtávú elő, egy középtávú felülvizsgálatát is el kell készítse az EU több éves pénzügyi tervének félidős felülvizsgálatakor. Fontos az, hogy az érintett felek és önök úgy is, mint költségvetési ellenőrző szerv, hozzájáruljanak ahhoz, hogy a Frontex átlátható pénzügyi dokumentumokat adjon ki kezéből. Ami a személyzeti ügyeket illeti, a következők a kihívások. Ezek az előbb említett műveleti, illetve pénzügyi kihívásokból fakadnak. Jelenleg én nem mm, az ügynökségnél dolgozom, éppen ezért most jelenleg még elég nehéz a részletekre kitérnem ebben a kérdésben. De azért alapszabályként elmondható, miután korábban mm, minden munkahelyemen ezt a munkamódszert követtem, meg akarom hallgatni az ott dolgozó emberek véleményét, és belülről kívánom kezelni a kihívásokat. Tudom, hogy az ügynökség milyen jó minőségi munkát végez, az ott dolgozó emberek nagyon nagy nyomás alatt dolgoznak. A Frontex éléről nagyon régóta hiányzott a vezető, és az idéglenes időszakban kívánom betölteni most ezt a szerepet. Szeretném, hogyha az optimális humán erőforrás allokációt a különböző prioritásokhoz igazítva meg tudom valósítani, és a különböző munkaleírásokat, illetve a az alkalmazottak profilját is össze kell hangolni. Fontos az, hogy sokkal rugalmasabban működjön a Frontex, és gyorsan tudjon alkalmazkodni egy gyorsan változó környezethez. Ami a saját prioritásaimat illeti, hölgyeim és uraim, arra szeretnék rávilágítani, hogy a tagállamok általi forrásokat összegezni kell, fontos a tengeri, szárazföldi és részben, vagy bizonyos mértékben a légikötők határainak, határai között megtalálni az egyensúlyt. Ugyanakkor a több éves pénzügyi terv keretein belül kell dolgozni, a nem eu országokkal való együttműködés is rendkívül fontos, hiszen az illegális bevándorlás és a határkezelés, határvédelem az Európai Uniós általános migrációs és migrációs szabályoknak meg kell, hogy feleljen. A kihívások igen nagy nyomást jelentenek, tudom, hogy milyen nagy a felelősség rajtam, és még egyszer azt szeretném itt is megismétleni, megismételni, amit a Frontex vezetője előtt is elmondtam. A legfontosabb számomra a csapatmunka. Remélem, hogy az önök támogatására is számíthatok, és azt szeretném elmondani, hogy a csapatmunka az én véleményem szerint az átláthatósággal összefügg. Éppen ezért ebben az átláthatósági céllal szeretnék önökkel egy rendszeres találkozói fórumot kialakítani. Önök el fognak látogatni februárban a Frontexre, Frontexhez, és bármikor várom önöket, a LIBE szakbizottság tagjait, a LIBE formális látogatásain kívül is a Frontexnél. Ahogyan a Frontexre vonatkozó rendelet kimondja, a LIBE szakbizottságot rendszeresen tájékoztatni kell, de ezen kívül is bármikor rendelkezésükre állok, akkor, amikor különleges események ezt, meg, ezt igénylik, vagy pedig olyan tematikus kérdésekben is állok az önök rendelkezésére, amelyekkel önök kívánnak foglalkozni. Kedves elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm a figyelmüket. Okay, thank you very much, Mr. Ligeri. Nagyon szépen köszönöm. Kedves kollégák, nyilván mindenki sietni fog majd csütörtökön az ülés végén, úgyhogy nem biztos, hogy hallani fogják, amit el szeretnék mondani. Túl sok témánk nincs csütörtök délután, de azoknak, akik még itt vannak 4 óra után 10 perccel, azt szeretném elmondani, hogy tényleg nagyon jó, hogy itt vannak a, akik sokat dolgoznak, azok vannak mindig jelen, nagyra értékelem. Nem csak mondom ezt, eléggé sűrű a napi rendünk, és ha csak nem segítenek nekünk a képviselők úgy, mint ahogy ma tették, nem sikerül a végére érnünk. Azért mondtam ezt most, mert nyilván a végén már nem fogják hallani azt, amit mondani akarok, mert az egyéb napirendi pontok között nincs semmi. Nagyon köszönöm, hogy itt voltak, nagyon köszönöm, hogy ilyen sokat dolgoznak. Nyilván, ahogy a politikusok szokták, mindenki dicséri magát, de hát azért végül is ez jó dolog. Legári úr, nem igazán szokásos a helyzet. Itt most eléggé hivatalos körben vagyunk, a mandátumáról, a prioritásairól számolt be, de azért nagyon jó alkalom ez a parlamentnek, hogy megvitassa az, amit elmondott, mert eléggé sok mindent tudunk a Frontexra, úgyhogy akkor megnyitom a vitát, meg ezt az eljárást, hogy kérdéseket lehessen önnek feltenni, és az első Birgit. Köszönöm szépen. Rengeteg kérdést feltehetnék. most, a Frontex tudnillik. Ez mindig a bírálat keresztüzében van a Frontex, sokszor indokoltan, persze mindig lehet jobban csinálni dolgokat, ám sokszor igazságtalanul támadás az ügynökségen, mert sokszor a tagállamok felelősségét kellene inkább szem előtt tartani, mielőtt a Frontexet bírálnák. Ugyanakkor ön beszél stratégiai súlypontokról, ezzel kapcsolatban említette az együttműködést a harmadik államokkal. Ott lát el súlypontokat, merre felé kéne, hogy menjen ez együttműködés, milyen információs erre volna szükség, milyen közös tevékenységre, mit tudnánk ezzel alatt elképzelni. Problematikus persze a, a tagállamokkal együttműködés kérdésében az alapjogok biztosítása. Ezen a héten az alapjogi ügynökség egy jelentésével foglalkoztunk, a repterek, reptéri és szárazföldi határátkülő helyek működéséről, meg arról, hogy nem mindig tartják itt be az alapjogokat. Lehetne ez egy súlypont, és ha igen, hogyan működhetne az, hogyan lehetne ezt kezelni? Talán több képzéssel, több személyzettel, ö, oktatással, talán ha hangsúlyt fektetnénk erre, többet elérhetnénk. Utolsó kérdés, a pénzügyi forrásokat illetően az Európol ügyében, ha ön maga dönthetne, milyen területen látná a legnagyobb kihívást? Hol lehetne a Frontex forrásait megmozgatni, milyen irányba kellene költeni a Frontexnek? Köszönöm. Februárban tervezzük a Libével a Frontex látogatását, ezt is meg akartam említeni. Mömström asszony a következő, Cecília. Köszönöm elnök úr a szót. Nagygyeri úr, szeretném Önt üdvözölni itt a Libében, és gratulálok is kinevezéséhez. Nagyon fontos feladatkör ez, és várjuk a szoros és jó együttműködést Önnel. Bár az óvodában kezdte, ez fantasztikus, már akkor is az európai intézményeket szolgálta elnök. Mindig ilyeneket mond, ne vegye komolyan. Jó, jó, de azért most én beszélek, kérem, ne vegye a mikrofont. Nos, amikor itt ebben a házban az új Frontex szabályról beszéltünk, egy dologra nagyon jól rámutatott, és erre nagyon odafigyeltünk, és mindenképpen a prioritásunk egyike volt, hogy az alapjogokat biztosítani kell minden egyes Frontex tevékenység körében. Létrehoztunk ehhez külön kollégákat, konzultációs fórumot, hogy széles körül alapjogi képzést biztosítsunk és hogyha bármilyen gyanúja merül fel annak, hogy bármilyen Frontex tevékenység során megsértik az alapvető jogokat, akkor a megfelelő tényfeltárásig felfüggesztik ezt a tevékenységet. Kíváncsi lennék, hogy amikor majd a Frontex a gyakorlatban is fellép, hogyan látja ezt? Mint az új elnöke igazgatója ennek az ügynökségnek biztosítani tudja majd, hogy mindig tiszteletbe tartsák az alapjogokat? Illetve milyen intézkedéseket gondol bevezetni, hogyha megsértik őket? Amikor a Frontex a Mára Nostrumot egy másik művelettel váltotta fel, végül is egyetemmel láttuk, hogy milyen nagy különbség van a között, amit a tagállamok meg tudnak tenni, ebben az esetben Olaszország, illetve a Frontex, ami a felszerelést, a hajók méretét, stb. illeti. Mindenképpen azt szeretnénk, hogy a Frontex megfelelő mandátummal, eszközökkel rendelkezzen a határokon végzett munkához, és főleg a földközi tengeren. Az Operation at Sea a legutóbbi mandátum vége előtt került elfogadásra, amelyben Egyeteműen az áll, hogy az életek megmentése az első és legfontosabb prioritás. Mi a helyzet ezzel a szabályzattal, illetve az operatív tervel, amikor a Triton már működik? Nagyon köszönöm, nagyon remélem, hogy nagyon sok alkalom lesz majd még az eszmecserébe önnel. Köszönöm szépen, Becker úr parancsol. Köszönöm szépen, elnök úr. Lezseri úr, remélem jól, jól mondom a nevét, de köszönöm, hogy eljött minden esetre, és, és szerintem köszönhetjük azt a partneri viszonyt, mely a jövőbeli munkamódszerünket meg fogja határozni véleményem szerint. Fontosnak tartom ezt a partneri viszonyt a parlament és a Frontex között. Ön nehéz időben veszi át ezt a funkciót a szomszédságban válságok vannak, migrációs hullámokat indít ez el, és nagyon-nagyon húsba vágó finanszírozási problémái vannak. Két kérdésem van. Első kérdésem, milyen pontokon tud a parlament, és ezen belül elsősorban a LIBE szakbizottság, tudja a Frontex-ben az ő munkáját támogatni? Öntől szeretnénk hallani, hogy önnek mi lenne a fontos a második kérdés pedig a költségvetéssel kapcsolatos. Nagyon világos szerintem, hogy a tagállamok, mondjuk úgy, nem szeretnének még több önkéntes támogatást csak úgy maguktól adni a Frontexnek, ám mégis van egy szükségszerű tény, szükségszerűség, hogy mi az Európai Parlament részéről, meg a Libe Bizottság részéről ne hallgassunk, ne legyünk némák, akkor, amikor az ön munkáját valakik súlyosan veszélyeztetik azzal, hogy nem adják meg a megfelelő pénzügyi eszközöket a munkájukhoz. Ön milyen költségvetési nagyságrendbe határozna meg? Mennyi pénzre lesz szüksége voltakért? Köszönöm. Thank you, Mr. Becker. Um... Köszönöm, Becker úr. Szilovszki úr, a következő. Tomás, így most már jobb volt a kiejtésem? It's, uh, it's, uh, uh, yeah, it's better. It's it's better. Igen, már, már sokkal jobb, tökéletes. Most már olyan vagyok, mint Cecília, mondja az elnök. Mivel hallottad a cseh nyelvet, úgy látom, hogy most már sokkal jobb a kiejtése is. Go back to Uh, tak, um, okay. yeah. <clears throat> Jó, akkor most folytassa nyugodtan csehül. Vážený eh, pane Ležery, eh, děkuju vám za to, že... Akkor csehül folytatom. Egyen úr, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm, hogy ilyen nyitottan áll a kérdéshez, és azt mondja, hogy bármikor elmehetünk önhöz. Azt hiszem, hogy erre szükség is lesz főleg mert nincs olyan messze, főleg Prágából, a Cseh Köztársaságból, úgyhogy kérem, készüljön fel a látogatásunkra. De nehéz kérdéseink lesznek. Én vagyok például az árnyék jelentés készítője a külső határokra vonatkozó pénzügyi alapoknak. Tudom, hogy korábban ez nem folyt bele az Frontex tevékenységbe, és egyszerűen sok minden nem állt rendelkezésére a tagállamoknak. Hogy kíván változtatni ezen? Az önéletrajzában az áll, hogy nagyon sok intézménnyel régóta együttműködik. Vannak tapasztalataink olyan köztisztviselőkkel, akik úgy gondolják, hogy a dolgokat nem lehet megváltoztatni, legalábbis az ő saját tapasztalataik alapján. Én azonban nagyon remélem, hogy a Frontexnél jobban, hatékonyabban akar majd dolgozni. Jelentés készítője voltam az idei költségvetési folyamatnak a 2015-ös évre vonatkozóan, és a tanácsi javaslatból azt láttam, hogy a pénzforrásaikat visszaveszik. Ezen kívül valószínűleg kevesebb munkatársal kell majd dolgoznia. Önt ez hogyan érinti? Tudna válaszolni erre? És Ceciliához hasonlóan Szeretném megdicsérni a tolmácsokat, mert korábban németül beszéltem, és hallgattam a tolmácsolást. Ö, nagyon jól működött, úgyhogy szerintem néha a tolmácsainkat is meg kell dicsérni. Köszönöm. I do agree. We, we very much take it for granted. I do. Elnök, tökéletesen egyetértek sokszor nagyon természetesnek tartjuk ezt az egészet. Köszönöm, Thomas, melyre asszony a következő? Ja, dank u wel, voorzitter, and dank... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy eljött, igazgató úr. Én is úgy gondolom, hogy a bizottság tagjai is jóan a jelen lennének. Ilyenkor az illegális bevándorlók hullámai miatt a, egyre inkább prefektorfénybe kerül, egyre gyakrabban a Frontex, és több kérdés is felmerül, a kapcsolatban, hogyan tudna a feladatait jobban ellátni a szervezet. Ezek a első kérdésem. Ön úgy gondolja, hogy a Frontex az új vezetés alatt hatékony választ tud adni az illegális bevándorlásra? És milyen tervek vannak, milyen formában válaszolná erre? A Frontex egy igazi határozati szervként működne majd az önvezetése alatt? És fel tud majd lépni az illegális bevándorlók ellen így? Köszönöm. Okay, next is um, Joseph Weisenholzer. Joseph. József. József Weisenholzer. Köszönöm, csak egy kérdésem volna. A többi ügynökség, Europol és a többi sorában, amennyire tudom, van egy megállapodás, vagy terveznek egy megállapodást az Europol és a Frontex közötti adatcsere tárgyában. Érdekelne az, hogy állnak ezzel a munkálatok, milyen célt követnek voltak éppen ezzel, milyen problémákat látnak esetleg az adatvédelemmel összefüggésben a munkafolyamat során. Az alapjogok nagyon fontosak az ön számára, hogy kifejtette bemutatkozásában ezzel kapcsolatban, hogy látja ezt a adat kapcsolást. Radev. Köszönöm, Radev úr. Kedves uram, szeretnék önnek gratulálni az ön kinevezéséhez a Frontex igazgatói székébe. Az ön pozíciója olyan időszakban ön olyan időszakban kapta meg ezt a pozíciót, amikor nagyon nagyok az elvárások. Nagy az illegális bevándorlás okozta nyomás, és ugyanakkor a menedékkérők védelmére vonatkozóan is sok a követelmény. Bolgár képviselőként nagyon érdekel engem, hogy hogyan néz ki a menedékkérőkre vonatkozó politikája, hiszen Szíriából rengetegen érkeznek most Bulgáriába és több mint 30 ezeren próbáltak meg illegálisan átjönni határainkon csak az idei évben. Sokan be is jutottak Bulgária területére a Fekete-tengeri útakon keresztül. Úgyhogy szerettük volna az európai kollégák részéről némi segítséget kapni, Kívánnak-e új missziót útjára indítani Bulgáriában a bolgár-török határ, illetve a bolgár-görög határ védelmére vonatkozólag? Nincs-e szükség Frontexes jelenlétre a Fekete-tengeren annak érdekében, hogy csökkentsük az illegális bevándorlókat? Vajon a Fekete-tenger nem lesz egy új koridor az illegális bevándorlás Európa felé? És jó lenne azt is látni, hogy mik az önök tervei hosszú távon azon országok számára, amelyek a nagy bevándorlási hullámokkal kell, hogy megküzdjenek. Köszönöm szépen, Elli. Köszönöm szépen. Én is köszöntöm Önt, és egy nagyon érdekes, vagy nagyon speciális kérdéssel élnék. Felvilágosítást szeretnék kérni a Frontex ügynökség szerepével kapcsolatban a Triton művelettel kapcsolatban. 2013. októberet, tehát a Lampedusai tragédia óta az olasz kormány a Mare Nostrum mm, műveletet beindította, ez több mint százezer életet mentett meg a földközi tengerben, de aztán sajnos azt kell mondani, hogy a földközi tenger egy európai öm, öm, temetővé vált, nagyon rossz az egyébként, hogy előbb lett közös temetőnk, mint közös politikánk a bevándorlás terén. A bevándorlás európai kihívás nem csak a tagállamokra vonatkozik, nem csak azoknak a tagállamoknak kell megküzdenie ezzel, amelyek Európa déli felén találják, vannak. A Triton műveleten belül nem lehet összehasonlítani a Mare Nostrum művelettel sokkal kevesebb az emberi és a felszerelt, az emberi, tehát kevesebben dolgoznak benne, és a felszereltsége is kisebb, és csak 30 mérföldes sávon dolgozik a partokhoz képest. A Mare Nostrum sokkal szélesebb körben vizsgálta a tengert. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy amennyiben ezt nem folytatjuk, nem fogjuk látni azt, hogy mi történt, vagy mi történik a földközi tengeren. Úgyhogy az lenne a kérdésem, hogy a Frontex a Tritonban hogyan vesz részt, és mit gondol a, ennek a működéséről, és a ehhez kapcsolódó problémákról, illetve hogyan lehet erősíteni a missziót. Igen, voltak olyan parlamenti képviselők, akik ott voltak a helyszínen, úgyhogy nagyon tapasztaltak ezek a kollégák. Ezek persze nagyon komplex és csodálatos kérdések. Úgyhogy kérem, hogy minden egyes kérdése külön-külön adjon választ. Well, uh, thank you. Thank you very much for all... Nagyon köszönöm a kérdéseiket. Franciául fog beszélni, ezt most a tolmácsoknak mondom. Bien, je... Nos, azt hiszem, hogy több kérdés is felvetődött, ami a költségvetési és pénzügyi ö, aspektusokra vonatkozott. Nos, ami ezt illeti, nyilvánvalóan önök is tudják, hogy a Frontex 2014-es költségvetése 90 millió, van ugye 20 milliós tartalék, és úgy gondolom, hogy hosszú távon, és itt most a több éves pénzügyi keretre gondolok az Európai Unión belül. Pontos munkát kell végezni, ha egy mód van rá, jó együttműködés keretei között minden érintettel, és természetesen azon a munkán túl, amelyet a Frontex az Európai Bizottsággal együtt illetve az igazgató tanácson belül végez, a költségvetési hatósággal is tárgyalni kell, akiket képviselnek önök, hölgyeim és uraim. Azt gondolom, hogy nehéz költségvetési időkben, amelyek jellemzik az egész Európai Uniót és a tagállamokat, meg kell mutatnunk, hogy a műveleteink milyen többletértéket képviselnek. Ha lehet, a lehető legjobban ö, meg kell indokolnunk a döntéseinket, és egyébként a lehető legjobb költségekkel, legjobb eredményekkel, hozzáadott európai érték képviseletében, melyet a Frontex képvisel, kell a műveleteinket elvégezni. Ennek célja az, hogy egyrészt a humanitárius kihívásoknak is megfeleljünk, ezt többen is felvetették, illetve a külső határok kezelésének kihívásának is, a migrációs hullám kezelésének, hiszen az ügynökségnek ez a legfőbb feladatköre. Most úgy gondolom, hogy ami a költségvetési kérdéseket illeti, valóban szükség van a LIBE szakbizottság támogatására, ez rendkívül fontos. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a képviselőknek, akik szeretnék tudni, hogy hogyan segíthetnének a Frontexnek, Nyilván a Frontexnél mi rendkívül örömmel konstatáljuk az önök ö, támogatását, ö, hölgyeim és uraim, amikor a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatát készítjük elő. Pillanatnyilag nehezen tudok pontosan válaszolni arra a kérdésre, hogy milyen összegre lenne szüksége a Frontexnek. Ennek több oka is van. Először is még nem kezdtem el a munkát, úgyhogy nehezen tudok hirtelen bármilyen számot is meghatározni, de ugyanakkor vannak stratégiai prioritások is, amelyeket minden érintettel együtt kell meghatároznunk, természetesen a Frontex igazgató tanácsa keretén belül, de biztos vagyok benne, hogy más fórumokon is lesz majd erről vita, a parlament, a tanács, az Európai Tanács keretén belül, az összes európai intézménynél. És úgy gondolom, hogy így fogunk jelzést kapni majd a stratégiai politikai prioritásokról, amelyeket szem előtt kell tartani. Azt gondolom, hogy majd ennek alapján fogjuk tudni pontosabban meghatározni, hogy milyen összegre van szükség még mindig a költségvetésnél maradva, felmerülnek a kérdések, hogy az európai alapokat hogyan használjuk fel, ha jól értettem az erre irányuló kérdést. 2014 óta léteznek az új generációs alapok, az EMIF például, az angol rövidítést utalva, és úgy tűnik, hogy a Frontex, mint ügynökség segíthet a tagállamoknak abban, hogy az európai alapokra méltó projekteket állítsanak össze, hiszen a projekteket, kérvényeket együtt kell összeállítani, és aztán az ügynökség segíthet a tagállamoknak abban, hogy ezeket az eszközöket együtt használják fel. Ott vannak például repülőgépek, a hajók, ezeket az európai alapokból finanszíroznának, és ezt ugye a tagállamok vásárolják meg, vagy egy csoportja a tagállamoknak, akik aztán ezt közösen, ezeket közösen használják. Úgy gondolom, hogy a, az anyag összeállításához segíthet a Frontex, abban is, hogy hogyan lehet közösen felhasználni ezeket a berendezéseket, eszközöket, a közös, jól szervezett esetleg régiókban gondolkodó, ellenőrző rendszerek összeállításában. Több kérdés hangzott el az alapvető emberi jogokat illetően, illetve hogy hogyan lehet őket támogatni, tiszteletben tartatni. Valóban fontos feladat ez, amely a Frontexen belül az elmúlt évek során alakult ki, hiszen van egy munkatársunk, aki külön az emberi jogokkal foglalkozik. Ami engem illet, bevezetőmben említettem, hogy mindenképpen szeretném ha jól működne ez, az, ez a rendszer, és hogyha tiszteletben tartatnánk az alapvető emberi jogokat. De hát majd a helyszínen derül ki, hogy hogyan működik mindez, hogy a jelentés készítés vonatkozásában mi a helyzet, mert lehetnek olyan rendszereink, amelyek általánosságban jól szervezettek, annak érdekében, hogy tiszteletbe tartsák az emberi jogokat, azonban lehetnek egyedi esetek, amikor eh, ilyen olyan oknál fogva mégül eh, is eh, sérülnek az emberi jogok. Azt gondolom, hogy ezekben az esetekben el kell döntenünk, hogy hogyan járjunk el. Voltak kérdések a keleti határokra vonatkozóan, a Fekete-tengeri vagy a szárazföldi határokat illetően a bulgár menedékjogot kérők vonatkozásában. Azt gondolom, hogy a jelenlegi sürgős prioritásokkal kell foglalkoznunk a déli tengeri területeken elsősorban, azonban nem szabad elfeledkezni arról sem, ami esetleg kialakulhat a keleti határok mentén. Ebben az esetben a rendelkezésünkre álló költségvetési eszközökkel kell majd a szükséges befektetéseket eszközölni, ugyanis, ha készek akarunk lenni, hogy a tagállamok számára bizonyos határok mentén segítséget nyújtunk, nyújtsunk olyan tagállamok esetében, ahol jelenleg nem ez a helyzet, oda kell figyelnünk ezen tagállami határok megfelelő védelmére is. Tehát nem tudom ma még elmondani, hogy Bulgáriába tudunk-e missziót szervezni, de semmiképpen nem akarom, hogy bármelyik hatásszakasz is elkerülje figyelmünket. A lényeg tehát az, hogy ne csak egyes régióira koncentráljunk az Európai Uniónak. Többen is felvetették azt a kérdést, hogy a Frontexnek megvan e megfelelő kapacitása arra, hogy a külső határokat is kezelje. Elsősorban ez most a tagállami hatáskör, a Frontex viszont fellép a tagállamok kérdésére, kérésére, hogy operatív többletértéket, európai többletértéket képviseljen. Ugyanakkor azonban a Frontex a kirakósnak csak egyetlen egy része, ami az európai migrációt illeti. Úgy gondolom, hogy a Frontexnek saját operatív tevékenységével kell megjelenni, de ugyanakkor nyilván a, a országok, a országok a politikai dialógus is fontosak, de ugyanakkor a különböző együttműködési formák, a fejlődés támogatása, a jogállamiság kialakításának támogatása, illetve az Európai Unió politikája hosszú távon. Úgyhogy a Frontex nem az egyetlen eszköz, amely hosszú távon válaszokat tud adni a migrációs kérdésekre. Egy konkrét kérdés elhangzott a Triton művelettel, illetve a Frontex szerepét, illetően. Pillanatilag még nem kezdtem el dolgozni a Frontex élén, úgyhogy nem tudok beszámolni a Frontex tevékenységéről minden pillanatban, azt tudom, hogy a tegnapi adatok szerint legalábbis 47 esetben tudott segíteni a Triton olyan migránsokon, akik fuldokoltak már. A Triton mandátuma nem olyan, mint az olasz Mare Nostrum volt. Az olasz kormány 2013 óta Lampedusa dráma óta indította be ezt a műveletet. Tehát más a földrajzi elhelyezkedése, hogy ezt ön is felvetette. Mindenesetre a Frontex szerepe nyilvánvalóan az volt, hogy elkerülje a halálos áldozatok számát, vagy azoknak növekedését bármilyen misszió keretén belül. Tehát minden egyes hajó, amely ott jár azon a területen, segít, kell, hogy segítsen a rászorultakon, ez a tenger törvénye. A Frontexnek is ezt kell alkalmaznia, és ez igaz minden tagállamra, és ránk nézve is, hiszen humanitárius kötelezettségünk az emberi életek mentése. Nos, ennyit tudok pillanatilag elmondani hiszen még nem kezdtem el a tevékeny munkát. Nos, remélem, hogy sikerült a legtöbb kérdésre válaszolnom, és természetesen, hölgyeim és uraim, ha még van kérdésük, természetesen rendelkezésükre állok. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes lesz az együttműködés, amikor ö, minden nap fiait is majd ezek a témák teszik ki. Ö, februárban tervezünk egy látogatást, és onnantól kezdve biztos, hogy sokkal mélyebb együttműködésre lehet majd számítani. De megint szeretném megköszönni azoknak a parlamenti képviselőknek, akik itt maradtak. Köszönjük szépen, kollégák! És köszönöm az egész az összes munkatársnak, meg a tolmácsoknak is a munkáját. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok!